kollégák! Mielőtt megkezdjük a mai ülésünket, szeretnék az erdőtüzek áldozatairól megemlékezni, eh, akik Portugáliában és Spániában, eh, Spanyolországban veszették életüket az elmúlt eh, hetekben. Alkalmam nyílt eh, arra, hogy az Európai Tanácson elmondott eh, beszédemben kitérjek arra, hogy ez egy rendkívül aggasztó téma, amelyre nagyon oda kell figyelni. Több mint 750 ezer hektár eh, erdő égett el, több mint 100 ember vesztette az életét csak Portugáliában erdőtüzekben. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon sürgősen létre kell hoznunk az európai katasztrófa védelmet. Megfelelő szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy az emberek azonnal segítséget kapjanak, hogyha szükséghelyzetbe kerülnek. Emellett tájékoztatni szeretnék mindenkit arról a döntésről, amelyet Tusk tanácselnökkel és Juncker bizottsági elnök úrral hoztunk, mely szerint az érintett lakosságcsoportokat csoportoknak juttatjuk az asztóriai hercegnő díj díját. Ezt a díjat én vehettem át Oviedo-ban idén. Ezzel megmutathatjuk az embereknek, hogy nagyon közel állunk az áldozatokhoz, és szívünkön viseljük a sorsukat. Egy perces némen felállással kérem, hogy emlékezzünk meg az áldozatokra, és ennek során ne felejtsük el, hogy megemlékezünk a hurikán ír áldozataira is. desidero altresì informare l'aula che domani a plenárist arról szeretném tájékoztatni, hogy holnap a szavazás előtt egy perces néma felállással fogunk megemlékezni a máltai e, újságírónőre, Galicia e, újságírónőre, e, aki egy merénylet áldozata lett múlt héten. Azt a holnapi megemlékezést azért szeretném megemlíteni, mert holnap az áldozat hozzátartozói is jelen lesznek, akiket meghívtunk ide, és a plenáris galériáján fognak helyet foglalni.